ezzel szemben kifogás nem merül fel, akkor elfogadottnak tekintjük. Az Egységes Piaci Bizottság egy helyesbítést terjesztett elő az ügyrend 231. cikke 4. pontja értelmében, amennyiben 24 órán belül frakció nem jelentkezik, vagy legalább 40 képviselő nem kéri, hogy erről szavazzunk, akkor elfogadottnak tekintjük ezt a módosítást. A plenáris ülések honlapján megtalálják ezt a módosítást, és egyébként megjelenik ez majd a későbbiekben írásban is az elfogadott napi